utolsó napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata, humanitárius segély koordinálása, újjáépítési támogatás. Georgieva és Pibax biztosokat kérem, hogy foglaljanak helyet. És Georgieva biztos asszonyt kérem, hogy mondja el a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr, és hagy mondjam el valamennyi itt jelenlévő képviselőnek, hogy nagyon nagy tisztelettel adózom annak a nagy figyelemnek, amelyel a parlament követi a haiti eseményeket. Pibarks biztos kollégám fog majd beszámolni az új építéssel kapcsolatos fejleményekről. Én szeretném felvázolni, hogy a következő hónapokban mi a négy legfontosabb kihívás, és milyen választ eh, kíván erre adni az Európai Bizottság. Az első a humanitárius támogatás, segély folytatása, elsősorban higiéniai, egészségügyi támogatás sátorok biztosítása. 1,3 millió hajléktalan van port au prince és ez egy fontos gyakorlati kérdéseket is felvet. Tisztázni kell a biztonság, a köztisztaság, a rendteremtés kérdését. 30 ezeren élnek fedél nélkül, és miután a hurikán szezon közeledik, rendkívül sürgős feladat az, hogy a táborok létesítésével, fenntartásával kapcsolatos erőfeszítéseket fokozzuk. Oda kell figyelni arra, hogy a földrengés utáni összeomlott házak újjáépítése elkezdődjön, a civil szervezetek felvegyék a munkájukat, és részt vegyenek az újjáépítésben. Folytatjuk természetesen a segítségnyújtást, és meg akarjuk akadályozni azt, hogy nagy tömegek változtassanak helyet. Nem csak Port-au-Prince-re koncentrálunk, hanem az ország egész területére és ilyen módon sikerült hozzájárulnunk ahhoz, hogy csökkenjen a fővárosa elhezedő nyomás. Ugyanilyen logika mentén tervezzünk egy olyan megközelítést, amelynek a lényege a menekültek ellátása. Biztosítani kell a segélyszállítmányok számára szükséges logisztikát, fel kell készülni a hurikán eh, évszakra, szakra, és eh, még nincs elég újépítési programja a haiti kormánynak. Szeretnénk biztosítani azt, hogy az adományok koordinálásának az eredményeképpen a minden előnyel élni lehessen, és folyamatosan felemeljük a hangunkat az ENSZ által koordinált humanitárius segély érdekében. Mi tulajdonképpen nagyon jól teljesítettünk eh, az országok polgári védelmi szervezetei katasztrofelhárítási egységei egyaránt. Szeretnénk az újjáépítést segíteni. Andris Pivarkszal szorosan együtt működve próbáljuk ezt az átmeneti időszakot megkönnyíteni. És hogy mondjak két konkrét példát erre. Az egyik az élelmiszer kapcsolatos. Bátorítottuk a helyi eh, eh, élelmiszervásárlásokat, még akkor is, hogyha egy kicsit költségesebb, és segíteni kell az ottani gazdáknak, hogy elkezdjenek eh, termelni, és így járjanak hozzá az újjáépítéshez. Támogatjuk a Cash for Work programokat is, és ilyen módon megint csak megvalósítjuk az átmenetet a segélyezés és az élet, a gazdaság újraindítása között. Európa első helyen áll volumen segében is, és az eredmények tekintetében is szeretném, hogyha elsők lennénk, és ezzel átadom a szót kollégámnak, Pibalks úrnak. Elnök úr, tisztelt képviselők! Azzal kezdeném, hogy az Európai Unió 1, 2 milliárd euró eh, segélyt ígért a donor konferencián Haitinak. Mi eh, vagyunk a legnagyobb támogatói a eh, haiti kormány újjáépítési cselekvési tervének. Az EU közösen adja ezt a támogatást. Spanyolország, Franciaország a legnagyobb adományozó országok. És még az én országom is, amelyiknek nincsenek különösen nagy kapcsolatai Haitival, még a közösségi költségvetésen kívül saját költségvetésből is ad eh, segélyt. Nagyon világos eh, volt, hogy a haiti kormány hogyan eh, és mit tud már saját hatáskörben irányítani. Sok civil szervezet, európai civil szervezetek is felszólaltak ezen a donor konferencián és belső koordinációs mechanizmusokra is tettek javaslatot belli miniszterelnök és Hillary Clinton vezetésével. Most már van garancia arra, hogy ezt a pénzt jól fogják felhasználni. Nagyon fontos, hogy a segélyt a lehetőleg gyorsabban folyosítani lehessen. A bizottság és a tagállamok most elkészítik az új stratégiai anyagokat megfelelő indikátorokra alapozva. Szeretnénk felgyorsítani Haitiban az lakásépítéseket és a nem rezidens donorok munkáját is segíteni kívánjuk egész konkrét támogatást kap most már az infrastruktúra és a kormányzat területén a minden újjáépítési erőfeszítés. Összesen több mint 200 millió euró segélyt szánunk erre a célra. Hadd szóljak néhány szót arról is, hogy mit sikerült eddig megtenni. Utak helyreállítása, kap ilyen és port között. Ez teljesen összhangban van a kormány cselekvési tervével az egész szigetre irányuló megközelítésnek ez fontos része. A kormányi kapacitások erősítése is egy fontos terület. A belügy és a pénzügyminisztériummal folynak ezzel kapcsolatban az egyeztetések az oktatásra különösen egy hangsúlyt teszünk, ahogyan ezt Kreval elnök is kihangsúlyozta. A költségvetési támogatás nem vakon adott támogatás, nagyon sok óvintézkedést tettünk helyszínét a látogatással, biztosítjuk azt, hogy ezek a pénzek valóban odaérkezenek, ahova szálljuk őket. Rendszeresen látogatunk el Haitira, és felgyorsítjuk a segélyek küldését és folyósítását. Szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy nem csak én dolgozom, az egész kollégium, Krisztalina, Eston, Báronő, és több kollégám is elmennek és segítenek a rekonstrukcióban. Michel Barnier is néhány hónap múlva ellátogat Haitiban. Tehát nem csak az ezért az ügyért konkrétan felelős biztos, hanem az egész biztosi kollégium odaállt az ügy mögé. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk a segítségünket hatékonyabb formában nyújtani. Az nemzetközi közösség hosszú távú elkötelezettsége nem fog működni, hogyha visszatérünk a szokásos módon business as usual megközelítéshez. Már megpróbáltam felvázolni, hogy hogyan tudunk sikereket elérni. A hatóságok felelősségét is ki kell hangsúlyozni, és jobban kell az újjáépítés során építeni, mint korábban. A kormányt arra kell bátorítani, hogy nagyon szoros kapcsolat kapcsolatokat létesítsen az egész civil társadalommal, és őszintén nemzeti konszenzus alakuljon ki az újjáépítési terve kapcsolatban, ez megteremtődjön a terv végrehajtásához szükséges stabilitás. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, az Európának benyújtott terveket kicsit szigorítani kell, oda kell figyelni a növekedésre, a munkanélküliség problémájára, és meg kell törni a szegénység ördögi körét. I thank you, Commissioner. Now we have speakers for our political group. Most a különböző frakciók kapnak szót, és Mitchell úrral kezdjük a néppárt nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm a biztosok. Három dolog vetődött fel, az egyik a módszer, és hogy milyen módon lehet mérni Haiti újjáépítéséhez szükséges igényeket. Ha, és a tulajdonjogokról és az ott élő embereknek a nehéz helyzetéről kell beszélni. Először is nézzük az újjáépítés kérdését, hogyan működik. A közelmúltban részt vettem a Világbank által szervezett ebéden, ahol egy dokumentumban elmagyarázták, hogy, és elmondták, hogy pontosan hogyan kellene megvalósítani az újjáépítését. Egy nagyon jól ö, kialakított kézikönyvben szerepel ez. Mi is egy ilyen hely, kézikönyvvel fogunk eljárni, és hasonló intézkedéseket hozunk el, hogy az újjáépítés valóban szakszerű legyen. A Világbank igen kitűnő munkát végzett ezen a területen. É, é, a második dolog, ami az elkötelezettségeket vál, illeti. Nagyon örülök, hogy a 200 milliót említette a biztos, ami azonnal rendelkezésre áll. Öt év múlva is itt leszünk, és az a kérdés, hogy végül is teljesítjük-e ennek a szegény ország irányába a az adományozói kötelezettségvállalásokat. Egyszerűen nem lehet magára hagyni ezt a szegény országot. Haiti olyan csapás érte, amit nem csak a károkat kell megnézni, hanem az is, hogy miért volt ekkora kár. Az emberek nem a saját tulajdonházokban élnek, hanem különböző rossz minőségű épületekben. Hogyha az emberek saját házokban élnének, akkor azért többet ruháznának be, és megelőzhetőek lennének a jövőben a hasonló károk. Ezzel a problémával is fontos foglalkozni kellene. Köszönöm szépen, Mitchell úr. Most Kretu asszony a szocialisták és demokraták nevében. de a se fi stabilizat după cum au subliniat cei doi comisari doamna Gheorgheva. A helyzet távolról sem stabil, ahogy Georgeva asszony is ezt hangsúlyozta, illetve Pibelsz úr is elmondta. Ugyanezt mondják a humanitárius dolgozók is, akik a helyszínen vannak, és akik humanitárius segélyt osztottak, illetve a újjáépítésben vesznek részt. Azt várjuk, hogy a helyzet normalizálódik a mindennapi élet vonatkozásában, és most már a vidéki területekre kell koncentrálni. Ez is nagyon sürgős, mert hamarosan itt az esős évszak, és az infrastruktúra, a közlekedési infrastruktúra nem megfelelő, itt komoly ilyen hátráltathatja az újjáépítési törekvéseket. Nyilvánvaló, hogy új problémák is meg fognak jelenni a későbbiekben, és megfelelő lakhatást kell biztosítani a, lak- a lakosságnak. Egy minimális lakóhelyet és egészségügyi ellátásra van szükségük. Szükség van ott a munkaerőre is, és a ö, kvalifikált munkaerőre. A, az egyedül árván maradt gyerekek helyzete is nagyon nehéz, és nagyon kényes helyzetben vannak jobban oda kell figyelnünk erre a humanitárius aspektusára a haiti kérdésnek, mert vannak problémák a gyerek kereskedelemmel, illetve visszaéléssel történt örökbefogadásokkal. Haiti prioritás a bizottságnak, és remélem, hogy ez így marad a fejlesztési bizottság esetében is. Görenc úr két percben a liberálisok nevében. Tisztelt elnök úr, Haitiban közeleg az esős évszak, és nagyon fontos emiatt fenntartani a humanitárius támogatást, és valószínű, hogy egyéb sürgősségi intézkedésekre is szükség lesz. Kellően erős és kellő mennyiségű menedékhelyre van szükség. Ez nagyon fontos azért, mert a megsemmisült lakóhelyek újjáépítése időigényes, másrészt pedig a közelmúltban már láttuk, hogy az esős évszak a legrosszabbat hozhatja magával. Egyszerűen felelőtlenség lenne most kivonulni az újjáépítésből, az újjáépítés elhalasztása is halaszt, felelőtlenség lenne. Tehát humanitárius segét kell adni, hogy ne haljanak meg további emberek, és ugyanakkor biztosítani kell az újjáépítést, fel kell lendíteni a gazdaságot tartós módon, le kell, meg kell erősíteni a Haitinak a költségvetési lehetőségeit rövid távon, és a decentralizációt is meg kell valósítani. Az adományozók konferenciája, amely március 31-én volt az ENSZ-ben, sikeres volt. Mi marad meg ebből, amikor már majd mindent elfelejtünk? A humanitárius fellépés mellett fontos, hogy gyorsan elindítsuk, újraindítsuk a gazdaságot, és a Nemzetközi Valuta Alap is ezt említette, és 8%-os gazdasági növekedést irányoz elő az elkövetkezendő 5 évre. Ezen a területen a mezőgazdaság újraindítása az elsődleges prioritás. Haiti jelenleg 80%-át a bevételeinek az élelmiszer importra fordít fordítja. Ne felejtsük el, hogy voltak Haitinak olyan időszakai, amikor önellátó volt élelmiszerből. Harmadik dolog, hogy fontos a, azokat a kritériumokat figyelembe venni, amik a fenntarthatóság, hatékonyságot jelenti. A, és fontos, hogy a haitiak magukénak érzezzék ezeket a terveket. Ötödik dolog, hogy a haiti földrenk is ismételsen azt bizonyítja, hogy megfelelő humanitárius segélyező rendszert kell létrehozni, és a kapacitásokat is ki kell alakítani valamennyi Európai Uniós tagállam részvételével. Mit, miért várunk, hogy a Michel Barnier jelentésének megvalósítsuk? és Európának a hozzájárulása a haiti problémához nagyon fontos, és köszönöm a főképviselőnek, Pibál biztos úrnak, valamint a főigazgatóságnak, amely igazán elismerést érdemel. Köszönöm, Gorenc úr. Most Csányecki úr a konzervatívok és reformisták nevében. koordynatora naszej grupy pana politikai frakcióm nevében és saját frakcióm nevében, Devaur nevében szeretném hangsúlyozni, hogy az, ami abszolút ö, lényeges, a nemzetközi humanitárius segély Haiti ö, vonatkozásában háromszor akkora, mint amire számított Haiti és az Egyesült Államok kormánya. Ez a támogatás 11,5 milliárd eurót tesz ki, és azt is fontos kiemelni, hogy az elkövetkezendő három évben re úgy ítélték meg, hogy még 4 milliárd segére sem lesz szükség. Tehát ezért most nagyon fontos, hogy az infrastruktúra újjáépítésére koncentráljunk. Egyébként ezt már többször hangsúlyozták kollégáim is, illetve Deva úr is elmondta. Szeretném hangsúlyozni, hogy ami a legfontosabb, ez a segélynek az ellenőrzése és a megfelelő kiosztása. Ne feledjük el, hogy a haiti kormány rendkívül gyenge, és a bizottságnak pontosan látnia kell, hogy hová jutnak ezek a segélyek. Lahaila úr, Goe nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm tisztelt biztos asszony és urak. Oda kell figyelnünk arra, hogy az adományozói konferencia most már valódi, kézzelfogható valósággá váljon és elérje a célzottakat. Szerintem ez nem elegendő ahhoz, hogy tartósan újraépítsük, újjáépítsük Haitit mely népnek sokat köszönhetünk. Az európai állampolgárok maguk is nagyon bőkezően adakoztak a szolidaritásban, de fennáll annak a veszélye, hogy elfelejtjük azt a tragédiát, amit a haitiaiak élnek, megélnek. Ugyanakkor sürget a helyzet, mert további ciklonok is bekövetkezhetnek, és ezek tovább rontanák az életkörülményeket. Fontos az épületeket, iskolákat, kórházakat, lakóhelyeket újjáépíteni, a, a haiti kormány kezd egyes táborokat kiöríteni. Fontos megerősíteni az élelmiszerellátást, az orvosi ellátást, és sürgető egy fenntartható mezőgazdasági programot is kialakítani, hogy Haiti önellátó lehessen élelmiszer vonatkozásában. A nemzetközi segélynek mind arra kell törekednie, hogy a haiti lakossága is részesüljön az alapvető emberi jogokból. Miért nem mondjuk ki, hogy minden újjáépítási újjáépítési közbeszerzést alá kell rendelni ezeknek a szempontoknak. Nem lehet jó koordinálni a támogatást és az újjáépítést, hogyha nem támaszkodunk magára a lakosságra, a civil szervezetekre, mezőgazd- paraszt szervezetekre fontos, hogy a kirekesztés, a szegénység és a gazdasági függőség ne termelődjön újra Haitiban a haitiak szörnyűséges helyzete nem csak a szörnyűséges földrengés következménye, hanem annak is, hogy számos ország ezt az országot kizsákmányolta, ezért is van hatékony szolidaritási kötelezettségünk, hogy megteremthesse a haiti nép gazdasági politikai szuverenitását. Now Mr. Belder, for... Belder úrnak adom meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr a katasztrofa után felmérték, hogy mennyi segítségre, támogatásra van szükség. Holland civil szervezetek véleménye szerint ahhoz, hogy az első követelményeknek megfeleljük, mindenek előtt a haiti szervezeteknek kell részt venniük intenzívebben az újjáépítésben. Itt az e- európai szervezeteknek fontos, hogy helyben jó kapcsolatokat létesítsenek a helybeli szervezetekkel, és örülök, hogy mind a két intézmény ugyanebben az irányban gondolkodik, az a haitiaknak nagyobb mértékben kell részt venni az erőfeszítésekben. Az agrárium, az élelmiszer ellátás jelentős mértékben sérült, és 50%-ban élelmiszerimporttól függ a lakosság. Nem lesz termés, nem lesz betakarítás, ezért a mezőgazdaságban biztosítani kell az élelmiszer ellátás biztonságát, és itt a bizottság, mindenki tagjától azt hallottuk, hogy ez bizottság is erre gondol. Pont most olvastam egy egész oldalt arról, hogy mi a költségvetési helyzet Haitiben eh, az oktatás nyilvánképpen prioritás az Európai Bizottság számára. Sok sikert kívánok, és eh, minél több eh, segít Haitinek. Thank you well. Thank you. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Mauró képviselő egy percben parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a konkrét bizottsági kijelentésekért a biztosok részéről. Nagyon sok mindent tettünk, viszont el kell, hogy mondjam, ezzel nem elégedhetünk meg. Hosszú távú és állandó programra van szükség, hiszen apokaliptikus helyzet uralkodik az országban, egy vízhelyzetről van szó, és ennek még nem érkezett el a vége éheznek, az emberek szomjaznak, több mint egy millió ember van fedél nélkül, és nem sokára elkezdődik az esős időszak, lesznek nagy esőzések, orkánok. Nagyon fontos éppen ezért az együttműködés a különböző intézmények között, és ennek párosulnia kell a civil szervezetek bevonásával, hiszen ők vannak ott a helyszínen, és ott közösen a polgárokkal tehetnek a helyzet javítása érdekében. Fontos, hogy őket is bevonjuk éppen ezért a felelősségvállalásba és a munkába. Haitinak ez egy orientálódási pont kell, hogy legyen, és világossá kell tenni azt, hogy mi mit szeretnénk elérni, és azt, hogy számunkra nagyon fontos minden egyes személy méltóságának helyreállítása. Fontos, hogy következményeken órá legyünk. Köszönöm szépen, Gerrero Szalom úr. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztosok. Én először is köszönetet szeretnék mondani, és hálámat szeretném kifejezni, különösen azoknak a családoknak és katonáknak, akik életüket vesztették Haitin. Ők egyszerű katonák voltak, a nemzetközi szolidaritás küldte őket oda, és ők dolgoztak, amikor a helikopter lezuhant. Nagyon gyakran van ellentmondás a biztonság és a humanitárius segítségnyújtás között. Biztonság nélkül nagyon nehéz megőrizni a semlegességet a humanitáriánus feladatoknál. És azt gondolom, hogy fontos ezt elismernünk nagyon sok európai országgal szemben, hiszen nagyon sok ország küldött katonákat Haitira. Elnök úr, a szegénység még súlyosabb következményekhez vezet és a kormányozhatóság hiánya lefékezi annak a lehetőségét is, hogy hatékonyan reagáljunk a szegénység és a rossz kormányzás kéz a kézben járnak, Haiti esetében is érvényes ez. Az újjáépítés és az újjáépítés erősítése mellett Haitin a kormányzás helyreállítását is szorgalmaznunk csak így tudjuk a New Yorki célokat teljesíteni, és fontos, hogy Haiti kezébe vegye a kormányzást az országban. Köszönöm szépen. Szalom úr, a következő hozzászóló Michel úr másfél percen parancsolja. Először is gratulálni szeretnék a két biztosnak, aki ezzel a területtel foglalkozik, és azért is, hogy nagyon re- jól reagálnak. Tehát még gratulálok. A haiti földrengés egy szolidaritást és váltott ki ami teljesen jogos volt és nagyon üdvözlöm az a haiti népnek, az civil szervezeteknek, a kormánynak az erőfeszítéseit, és való a világ adományozóit is. A Haitiban az intézmények gyengessége nagyon jól ismert, és természetesen ez a katasztrófa erre felhívta a figyelmet. New Yorkban március 31-én az adományozók egyértelműen elmondták, hogy a haiti újjáépítési tervet támogatni kívánják ezzel az adományozással. Tehát világos, hogy a haitiak saját intézményeikbe vetett bizalmukat meg tudják erősíteni. Fontos, hogy jól koordináljuk az adományozást, és minőségi adományozás történjen, illetve a lehető legjobban történjen meg az újjáépítés, és egy köztes bizottságot kellene létrehozni a Haiti újjáépítésére. Jobban újjáépíteni, ez azt is jelenti, hogy a kormányzást és az intézményeket is meg kell erősíteni a, jog, a jogra építve, valamint a decentralizációt, ami a elsődleges eleme az újjáépítésnek és az átalakításnak. Remélem, hogy ezt is önök figyelembe fogják venni, ugyanebben ezzel kapcsolatban nincsenek kétségeim. Köszönöm. Krisz, madam. Következő hozzászólalunk, Stifla asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony és biztos úr. Több százezer ember jelenleg még mindig a menekült táborokban élnek, és az hurikánokkal és az esős évszakkal sürgetővé válik a helyzet a területen dolgozó humanitárius segítségnyújtók és a megfelelő állami hatalom nélkül fontos koordinálni az ENSZ égisze alatt a segélyeket, és koherens, hatékony módon eljuttatni a segítséget. Ott voltam március 21-én a az adományozói konferencián, és nagyon örülök, hogy az európai támogatásnak, amit az elkövetkező három évre nyújt az Unió. Első alkalommal az, egy, az Unió egységes hangon beszélt Astonasszony révén jelentős segítséget ígért a nemzetközi közösség, de a nehézség most abból fakad, hogy ezeket a pénzalapokat jól haszt, kerüljenek felhasználásra, jól kerüljön megvalósításra. Ennek az újjáépítésnek a fő szereplője maga a haiti lakosság kell, hogy legyen. A mezőgazdasági ágazatnak kell elsődleges szerepet kapnia, meg kell erősítenünk az ország mezőgazdasági termelőképességét. Az Európai Parlament nyomon fogja követni ezeknek az alapoknak a felhasználását, az újjáépítést, és nagyon fontos, hogy a, a megteremtsük a polgári védelmi egységet, ami már annyira várunk. Köszönöm. Arzenis úr a következő hozzászóló egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! A humanitárius válság megmutatta azt, hogy milyen nagy a válság Európában, amikor nemzetközi felelősséget kell vállalni a válságokért. Az európai költségvetésben nincsen pénzügyi eszköz erre a segítségnyújtásra. Egyes országok biztosítottak pénzeszközöket, és ezt az Európai Unió koordinálta a támogatást közvetlenül kell eljutatni. Egy héttel földrengés után a haitiak még mindig nem kaptak segítséget. Az európai forrásokat megfelelően kell koordinálni, és ez nagyon fontos a megfelelő programok szempontjából. Természetesen a földrengésnek rendkívül súlyos következményei vannak, de más katasztrófák is bekövetkezhetnek, áradás, asszály, orkánok, stb az ipari országoknak igenis felelőssége van, és mégis a legszegényebb országoknak kell ennek következményeit vállalni. Igenis felelősséggel tartozunk értük, és tanulnunk kell a helyzetből. Köszönöm szépen, Olmán Rajten asszony. Elnök úr, tisztelt biztos úr és biztos asszony. A szörnyű katasztrófa, tragédia után, ami Haitiban történt, és ezt önök már mind a ketten elmondták, a jövőbe kell tekintenünk. A New Yorki adományozó konferencia során két héttel ezelőtt 7 milliárd dollárra tettek ígéretet. Az akcióterv, a haiti eh, kormány akcióterve alapján 1,7 milliárdra tett ígéretet az EU. A kérdésem önökhöz most az, hogyan fogják ezt gyakorlatban megvalósítani egy demokratikus, fenntartható módon végzett eh, helyreállítás, újjáépítés során a szigeten. És azt is kérdezem önöktől, hogy a haiti eh, kormány cselekvési tervéről mi a véleményük gondoskodni tudnak-e azról, arról, hogy eh, ezeket a forrásokat, ezt a sok pénzt hatékonyan használják fel, és eh, nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is eh, eredmények születnek. Az 1,3 millió hajléktalan érdekében tett erőfeszítéseket hogyan tudják intenzívebbé tenni, és hogyan tudják biztosítani azt, hogy középtávon sikerül újjáépíteni az infrastruktúrát. Elnök úr, nem csak a közvetlen érintettek számára fontos ez, de véleményem szerint, ha most jól teljesítünk, akkor a politikai stabilitás is erősödni fog a szigeten. Ugyanis jelenleg nagyon törékeny a helyzet, ezt önök is elmondták. A népek, az emberek úgy érzik, hogy nem időben jött a segítség, nem elég korán, és hogyha most jól lépünk fel, akkor javulni fog a helyzet, erősödni fog a politikai stabilitás a szigeten. Egy Interim Haiti Recovery Commission-t hoztak létre Hillary Clinton vezetésével. Az elnök beszakítja az előadót, és felhívja figyelmét, hogy eh, már túlírta a hozzászólási időt. A következőt kérdezem tehát önöktől. Megítélésük szerint eh, az emberek Eh, illetve a bizottság által rendelkezésre bocsátott forrás együttesen milyen eredményt érhet el. Elnök, köszönöm. Kacsmerek úr, következő néppárt képviseletében. Elnök úr, tisztelt biztosok, eh, szeretném megköszönni a biztos asszonynak és a biztos úrnak az általuk eh, elmondottakat, a nyilatkozataikat. Amit februárban elmondtunk, és az Haitira vonatkozó állásfoglalásunk megállapításai jól megalapozottak voltak. Haitinak mindenek előtt rövid, közép és hosszú távon van szüksége segítségre. Először az azonnali szükségleteket kell kielégíteni, ahogyan ezt Georgiával biztos asszony is elmondta. De középtávon is tenni kell, és fel kell készülnünk a hosszú távú támogatásra, ehhez pedig értékelni kell a helyzetet. És teljesen világos. A folyamat mindenek előtt az ott élők és a haiti hatóságok kezében kell, hogy legyen. Örülök, hogy ezt a biztosok is felismerték. A harmadik kérdést saját magunknak kell feltennünk, el kell döntenünk arról, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkoordináltábban módjon történjen a segítségnyújtás. Zsúen eh, úr, egy percben. Tisztelt elnök úr, Európa több millió eurót eh, nyújtott, eh, szállított orvosokat, katonákat, sátrakat, ez mind nagyon jó de azért mégis Poró Prince Jean-Yves Jazzo polgármesterét ítézném, aki a katasztrófa szót használta, nem a földrengés következményeiről beszélve, hanem arról, hogy milyen szervezetlenül folyt a humanitárius munka és azt hiszem, hogy az a kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, hogy hogyan lehet elkerülni, hogy ilyen szervezetlenség történjen a jövőben is. Ezt Haiti drágán megfizette. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, biztos úr, erre van egy válasz, mindenki mondta, egy európai polgári védelmi egység létrehozása. Kérdésem, hogy a bizottság mikor fogja végre eldönteni, hogy a parlamentnek javasolja egy ilyen erőnek a ö, egységet a létrehozását, a megfelelő ö, irányítás, kommunikációs, szállítási ö, forrásokkal. Ezt a következő katasztrófa előtt még létre kellene hozni, és most már ne beszéljünk a koordinációról, hanem csináljuk meg. Köszönöm. Szervanstrész úr egy percben. Con soddisfazione e Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy a donor konferencia jelentős segítségnyújtást bocsátott rendelkezésre, de az is nagyon fontos, hogy ezeket az összegeket hogyan használjuk fel. Nem pusztán arról van szó, hogy pusztán segítséget kell nyújtani, hanem ennek módja is rendkívül fontos. Épületeket kell újra felépíteni, középületeket, és nem gondolhatjuk azt, hogy pusztán a nyomornegyedeket kell újjá felépíteni ugyanazon gazdasági feltételekkel. Természetesen pénzre is szükség van, de ezen kívül arra is szükség van, hogy az intézményeket nemzeti szinten is megerősítsük. Mindez pusztán egy első lépés. Hosszú távú tervre van szükségünk, és jelentős mértékű koordinációra. Ebben a házban eredetileg voltak már eltolódások, időbeni csúszás, és a külpolitika nem volt, az európai külpolitika egy remek példája a segítségnyújtásnak. Fontos az intézményeink munkájának eh, koordinálása, hosszú távú tervre van szükségünk, mint említettem, és az intézmények jelenlétére csak így lehetünk sikeresek. Köszönöm, mondja az elnök. A spontán felszólások keretében adom meg a szót a képviselőknek. Köszönöm szépen, elnök úr, biztosok. A haiti földrengést azonnal nemzetközi segítségnyújtás követte. Az USA-ból és a Kanadából érkezett csapatok mellett én gratulálni szeretnék a szlovákok erőfeszítéseihez is. Ők is megérkeztek a helyszínre, Sajnos Európa nagyon lassú volt a segítségnyújtásban, és különösen lassú volt, ami az élelmezés, eh, a benzin, illetve a víz hozzáférését jelenti, illetve biztosítását. A személyzet nem volt megfelelően felkészülve, én az értékes hatóságokat arra szeretném felszólítani a tagországokban és az Európai Unióban, hogy állítsanak fel egy közös válságreagálási csoportot, mint ahogy ezt elmondtam az elsfoglalásomban, Sokkal jobb felkészültségre és a helyszínen az eszközök megfelelő felkészülése is szükség van. Franciska. Thank you. Franciska Keller, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen a biztosoknak azokat az erőfeszítéseket, amelyeket már eddig is megtettek. Azt gondolom, az egész szigetre kéne koncentrálni, és nem csak Porto prince re Én sürgetném őket arra, hogy ne feledkezzünk meg a jövőbeni kö- kötelezettségvállalásokhoz is. A tagországok nem szigorúak a 0,7%-os vállalásokat illetően, de fontos, hogy mi ehhez ragaszkodjunk. Fontos biztosítani azt, hogy más európai politikák a helyszínen ne tegyék feleslegessége a jelenlegi erőfeszítéseket. Azt gondolom, hogy itt a koherenciához feltétlenül ragaszkodnunk kell, nem lehetünk egyébként sikeresek és más esetleg károsító politikák miatt ez a politika megbukhat. Köszönöm szépen. Madame Jetema. Köszönöm szépen, Jetemaki kiasszony. Elnök úr, az EU segítséget nyújtott Haitinek, ami jó dolog. De azt hiszem, ez a katasztrófa nagyon világossá tette azt, hogy milyen sürgetően szükség van arra, hogy az EU-ban létrehozzunk, felállítsunk humanitárius segélytímeket, polgári védelmi egységeket. Az EU-nak gyorsan kell tudni reagálni ilyen válsághelyzetekre. Képes kell, hogy legyen az EU, hogy embereket küldjön a katasztrófa sújtott területekre, és azonnal tudjon segíteni az ott élőknek nem csak egy hosszú idő után. Persze később is fontos a segély, de az azonnali segítség létfontosságú, és úgy tűnik, hogy Európa erre jelenleg nem képes, erre a gyors reagálási erőkre mindenképpen szükség van. Elnök, más nem kíván hozzászólni, akkor Georgieva biztos asszonyt kérem, hogy foglalja össze a vitában elhangzottakat, és válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, és ha megengedi, akkor majd Pibarks úrnak is hagyok időt, hogy az új építéssel kapcsolatos kérdésekre ő válaszoljon. Nagyon hasznos és bátorító, biztató volt számunkra ez a vita. Még mielőtt a kérdésekre rátérnék, Guerrero úrhoz csatlakozva szeretnék én is, szeretném én is részvétemet nyilvánítani a négy elesett spanyol katonának, és köszönetet mondani mindazoknak, akik Haitiban az életüket kockáztatják. Az EU természetesen javítani akarja a reakció képességét. Örömmel látom, hogy Barnier kollégám biztos is itt van a teremben, hiszen neki is fontos szerepe van. Ma ebben. Március 26-án a Fejlesztési Bizottság részletesen meg tudta vitatni a munkaprogramnak ezt a részét. 2010-ben az EU reagáló képességét, ezt a kapacitást erősíteni kívánjuk. Nagyon szorosan együttműködünk a tagállamokkal, a parlamenttel. Szeretnénk egy olyan megoldást találni, aminek a köszönhetően gyorsabban tudunk reagálni az ilyen katasztrófa helyzetekre. Nagyon egyszerű logika húzódik meg emögött. Amikor nő a katasztrófák bekövetkeztének a veszélye, és ugyanakkor szűk a költségvetés, az európai koordinációt kell erősíteni, ez az egyetlen lehetőség, és az alkalmazott forrásokat hatékonyan kell felhasználni, az általuk kifejtett hatás, az eredmények és a költségek tekintetében egyaránt. Holnap látogatunk el az első országban, és valóban ez az egész kérdés prioritás marad a következő hónapokban is az egész tímünk számára. Négy kérdést tettek fel, ezekre szeretnék röviden válaszolni. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy az hogyan tudjuk a hosszú távú újjáépítás céljaival összeegyeztetni az azonnali reagálást. Ez nagyon fontos, ugyanis hogyha az újjáépítés során nem tudunk, vagy emiatt nem tudunk azonnal segíteni az ott élőknek, akkor kockáztatjuk a nagyon súlyos tragédia bekövet, szerkesztét. A haiti kormánynak azt javasoltuk, hogy az élelmiszer biztosítás felől mozduljunk el a cash for work és a food for work eh, felé. Eh, ez ugyan kívánatos, de nem lehet eh, ezt mindenütt egyszerre megtenni. Ezért nagyon odafigyelünk arra, hogy mi történik. Az élelmiszer ellátás biztonságával kapcsolatban az EU-ban nagyon progresszív politikát követünk, ugyanis azt hangsúlyozzuk ki, hogy minden egyformán fontos, ez az a helyben kell beszerezni az élelmiszereket az élelmiszer segélyekhez. Megvitattuk egy New Yorkban Panel délelőtti ülésszakon ezt a kérdést, meghívtunk NGO-kat, nemzetközi civil szervezeteket is, és büszkén mondhatom, az európai NGO-k tett vetették fel ezt a kérdést, hogy lehet a biztonságos agrárelátást biztosítani van, hogy lehet erősíteni az ottani beszerzéseket. Erről folyt a vita. Harmadsorban a sátorok, az UF helyek kérdése, hogy tudjuk elhelyezni az embereket Nos, nehéz ugye ez, az emberek nem akarnak elmozdulni onnan, ahol vannak. Ennek több oka is van. Mi akkor is, ha biztonságos a házuk, félnek visszamenni az őket ért trauma miatt. Másodszorban elvándoroltak a, arról a környékről, ahol éltek, és de most ki a, tá, a már megszerzett szociális kapcsolatokat félnek elveszteni. Tehát nagyon sok társadalmi összefüggést is látnunk kell, és nem könnyű rávenni az embereket eh, arra, hogy biztonságosabb eh, helyre költözzenek el a az eh, áradások által veszélyeztetett területekről. De dolgozunk ezen. A hosszú távú fenntarthatóság kérdésével, még, kérdéséről még röviden, gazdasági fenntarthatóságról is beszélnünk kell. Haitivel és Csillivel egyszerre tudtam foglalkozni néhány hét különbséggel. Haitiben az ökológiai szempontból teljesen elpusztult a sziget, és ennek hatása van a, a pusztulás mértéke borzasztó. Csillében már hosszú éve próbálják a talajeróziót megakadályozni, hosszú távon próbálnak meg jobb környezetet teremteni, és ez nyilvánvalóan nagyon jó az emberek számára. Milyen hosszú távon gondolkozunk a csilei példa alapján. Korábban ugye a világmagnál dolgoztam, és ezért is mondom, egyetértek önnel, amit a Világbank javasol a Motidan Trust fund kapcsolatban, az támogatandó, a projekt irányítási megközelítést meg kell szívelnünk, és így kell eljárnunk. És most kollégámnak Pibarks biztosnak adom át a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Hogyha csak egy kívánságom lehetne politikusként, azt mondanám, hogy bár több időm lenne, hogy itt a parlamentben bővebben tudjak válaszolni a feltett kérdésekre. Nem tudok minden kérdésre reagálni, de megpróbálok néhányra. Számunkra nagyon fontos az önök támogatása. Nem közösség, nem csak a bizottságnak tekintjük magát, hanem úgy gondoljuk, hogy felelősek vagyunk az e- európai e, társadalomért. Szinte, mintha tankönyvekből vennénk azt is, hogyan kell eljárni ilyen helyzetekben. A civil szervezetek kell eljárva, kell koordinálni a folyamatot, és mi nem akarunk párhuzamos folyamatokat, eljárásokat létrehozni, hanem már jól előkészített talajon eh, járunk el. Az EU kötelezettség vállalása, nem üres, teljesíteni is fogjuk a vállalásokat, és reméljük, hogy ez többi részevőkre is igaz. Ami a tulajdonjogokat illeti, dolgozunk ezen, de ez kockázatos, hogy legyen föld nyilvántartás, ami telekkönyvi nyilvántartást létrehozzunk. A politikai folyamatot ezzel össze kell kapcsolni, ugyanis az újjáépítés akkor maradhat tartós, hogyha az egész ország támogatja ezt, és milyen hisznek a fejlődésben. Ez nagy kihívás a haitiakat és a politikusokat, a társadalmat csak támogatni tudjuk ebben, és reméljük, hogy így ezután sikeresek lesznek hogy mennyire transzparens a folyamat. Nos, nemzetközi adományozó struktúrákról beszélünk, nagyon világos, transzparens az egész, és azt hiszem, hogy biztosak lehetünk abban a támogatást, a pénzeket nem csak ugye megfelelő célra, hanem jól és hatékonyan is fogják elkölteni. Végül nem szabad alábecsülnünk azt, hogy ott helyben dolgoznak a tagállamok képviselői, a nemzetközi közösség képviselői. Én is szeretnék részvételt nyilvánítani annak a négy ember családjának, akik meghaltak a segítségnyújtás közben mindenki a tőle telető legnagyobb teljesítményt próbálja elérni, és ez a garancia a sikerre. Elnök, köszönöm, lezárom a vitát, és délután háromig felfüggesztem az ülést. Jó étvágyat kívánok!